hangsúlyt fengetett. Vietnám eh, felé részéről is érezzük a nagyobb bekapcsolódást, és jelentős eh, előrelépés történt már a megállapodás eh, hatályba lépése előtt. Nagyon üdvözlöm ezt a fejledést. Ami a munkaügyi kérdéseket illeti, Vietnam az elmúlt év novemberében új munkajogi törvényt fogadott el, amely társulás szabadságát vállalkozási szinten elismeri, új rendelkezéseket biztosít, a kollektív szerződések, ez az illó szabályaival eh, összhangban. Eh, Vietnam ezt nemrég eh, ratifikálta, az illó konvenció közül hatot ratifikált, és 2021-ig, amíg fennálló konvenciókat is ratifikálni fogja. A gyermekmunka megszüntetése nagyon fontos téma, ezt az Iló is hangsúlyozta, és a legutóbbi 2012-es felmérés óta 40%-kal sikerült csökkenteni a gyermekmunkát. A a bizottság ezt a munkát szerint, segíteni szeretné. Vietnám elkész, előkészíti a talajt az intézményi reformhoz, amelyet előre irányoz a megállapodás. Helyi tanácsadói csoportok jönnek létre, a civil társadalom erősítése, az emberi jogi kapcsolatok egy aggályokat jelentő fejezet létezik egy éves szintű emberjogi párbeszéd, és ezekre a megjegyzésekre Vietnám reagált. Elnök asszony, hiszek abban, hogy ezek a megállapodások a legjobb platformot alakítják ki egy konstruktív párbeszédhez Vietnámmal minden területen. Másrészt pedig, hogyha nem ratifikáljuk ezt a megállapodást, akkor ezzel veszítünk és ez alásna az Európai Unió megbízhatóságát, mint megbízható partnerét. Köszönöm, biztos úr. Az AFED képviseletében Vizeler Lima asszony kap szót. Parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Meg fogom szavazni ezt a megállapodást, mert úgy gondolom, hogy a vietnámi lakosok számára és az európaiak számára is ez egy nagy lehetőség emberi szempontból, vagy emberi jogi szempontból nagy kihívások állnak még Vietnám előtt. De arról is meg vagyok győződve, hogy ezt a piaci nyitást, ami lehetőséget biztosít az európai befektetés és a vállalkozások számára, ennek következményei lesznek az emberi jogi helyzetre is. El kell kerülni a legrosszabb helyzetet. Ez a megállapodással a vietnámi kormány vállalja az alapjogok betartását, és nagyon fontos, hogy a vállalja a szabályok betartását, és azt is, hogy egy közös vietnámi Európai Uniós csoport nyomon kövesse a szabályok betartását. Az Európai Bizottság egy független mechanizmus kell, hogy felállítson az alapjogi emberi jogi kérdések tekintetében. Az Európai Parlament Emberi Jogi Bizottsága részt fog venni egy találkozón, és ez egy első alkalom lesz. Ezért nagyon fontos, hogy ezt az alkalmat ragadjuk meg, ragadjuk meg ezt a nyitási lehetőséget azért, hogy az emberi jogok helyzete előre haladjon. Köszönöm. Köszönöm. Tobé képviselő kap President... Elnök asszony, a szabadkereskedelem az egyik legjobb eszköze annak, hogy az embereket kiemeljük a szegénységből, a történelem ez egyértelműen alátámasztotta. Ez a megállapodás biztosítani fogja azt, hogy Vietnám az inkluzív növekedés útján folytathatja útját. A szarabkereskedelmi megállapodással magas standardokat állítottunk fel egy fejlődő országgal, és a DEVE elnökeként nagyon örülök annak, hogy ez a megállapodás egy külön fejezetben foglalkozik a fenntartható fejlődéssel. Nagyon fontos, hogy ez hatékony módon megvalósuljon. Üdvözlöm az időtervet Vietnám számára, a legfőbb ILO konvenciók ratifikálás érdekében e, menetrendet állított fel, annak érdekében, hogy az emberi jogi helyzet javuljon Vietnámban, és a fenntartható fejlődési célok meg tudjanak megvalósítani. Arra ösztönzem a bizottságot, hogy a civil szervezetekkel működjött együtt, illetve hogy a munkajog és a környezetvédelmi e, jogok erősödjenek hozzájárulok ez a megállapodáshoz. Köszönöm. Köszönöm. Bartoló kolléga a Halászati Szakbizottság képviseletében. Kári kollégi. képviselőtársaim, szabadkereskedelmi megállapodás Vietnámmal, ebben szerepel egy fejezet, ami a két partner közötti bizonyos termékekre vonatkozik. A halászati bizottság beli kollégákkal együtt egy véleményt dolgoztunk ki, aminek a lényege, hogy ne csak a jelenlegi helyzetet tartsuk fent, hanem fontos prioritásokat tartsunk tiszteletben. A Vietnámnak nagyon fontos a szerepe, és fontos, hogy a halászati szektorját igazítsa a mi standardjainkhoz. A jövőben is dolgozni kell ezen, hogy javuljon a jelenlegi helyzet. Ugyanakkor nem tagadható, hogy nagy hiányosság állnak még fent és illegális halászat is jelentős. Pontosan ezért a halászati szakbizottság azt kérte, hogy az Európai Bizottság nyomon kövesse és biztosítsa azt, hogy a Vietnám már megkezdett erőfeszítéseket folytatja. És minden eszköz használjon fel a bizottság, akár a piros lapot is, hogyha Vietnám ne tartaná be a fenntartható fejlődési szabályokat, amelyekről megállapodás kötött az Európai Unióval. Köszönöm. Winkler képviselő egy percben, egy 30 másodpercben. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt kollégák, tisztelt biztos úr. A 2012-ben kezdtük meg a tárgyalásokat Vietnámmal, 2015-ben volt egy jelentős előrelépés, és 2019-ben zárultak le a tárgyalások. Hét év alatt a vietnámi társadalomban, gazdaságban, munkakörülményekben, fenntarthatóság területén nagyon nagy előrelépés és változás történt, és az Európai Unió volt ennek az ösztönzője, vagy egyik fő ösztönzője. Az együttműködés a szabadkereskedelmi megállapodás és befektet, beruházási megállapodás pozitív ösztönzőt fog adni a vietnámi hatásokok számára. Nemrég kaptunk terveket arról, hogy milyen lépéseket terveznek a piacon, a munkaerőpiacon, illetve, hogy javasolták, hogy egy közös vietnámi európai parlamenti csoportot állítsunk fel. Fontos döntés ez, biztosítsuk-e vagy sem az EU-vietnámi megállapodáshoz az egyetértésünket. A 20. századi döntésekről van szó. Ugye a vietnámiakat hazaküldtük, hogy végezzék el a házi feladatukat, most pedig 21. századi döntést kell hoznunk, amikor az elvárásainkat megfogalmazzuk, és azt mondjuk a vietnámi partnereket, végezzük ezt közösen. Árnyék eladóként a néppárti frakció részéről azt javaslom, hogy szavazzuk meg holnap ezt a szabadkereskedelmi megállapodást, és dolgozzunk azon, hogy jobb, szabadabb és fenntarthatóbb legyen a jövő. Köszönöm. Az SND nevében Lange kollega következik. Köszönöm szépen, elnök asszony, Willy Brandt 50 évvel ezelőtt a közeledés, változás a közeledés által koncepciót fejlesztettek ki annak érdekében, hogy azok az országok, amelyek teljes mértékben másképp gondolkodnak, ennek ellenére is képesek legyenek egymással párbeszédre törekedni, és javíthassák így az ott élők helyzetét. És úgy gondolom, hogy pontosan ez a helyes út a Vietnám már folytat együttműködés kapcsán is, hogy egy párbeszéd által próbáljuk az emberek helyzetét ott javítani. Pontosan Vietnám esetében egy olyan ország, amelyel sokat kereskedünk. Biztos vagyok abban, kedves kollégák, hogy önök közül sokan olyan ruhákat viselnek, amelyeket Vietnámban készítettek, vagy a Samsung telefonjai, tabletjei is Vietnámban készülnek. Kedves kollégák, szeretném, hogyha szabályokat határoznánk meg arra, hogy a gyártás rendben legyen a standardok tekintetében is, a vegyi anyagok használatának tekintetében is, és mindenek előtt az a munka jogok tekintetében is rendben legyen. Biztos úr, minden tiszteletem mellett ezt a vívmányt az Európai Parlament érte el. Az elmúlt két évben nagyon intenzíven tárgyaltunk, és én büszke vagyok arra, erre a parlamentre, hogy kihasználtuk a lehetőségeinket, átvittük az akaratunkat, hogy ezeket az alapvető munkajogi normákat ratifikálják és végrehajtsák. Nagyon fontos, hogy kötelező végrehajtási terv legyen, amit az illó ellenőriz. Ezt elértük, elértük azt, hogy a civil társadalmi szervezetek eh, is függetlenek lesznek annak érdekében, hogy tényleg szélesül így a tér a civil szervezetek számára. Az emberi jogok helyzet javulásának és javítására is kell hatni. Az Európai Parlament DROA szakbizottságát is bevettük minden, mert korábban ez még nem volt, és együttműködés van a parlamentek között is az a megállapodás végrehajtásában. Ezt is elértük. Tehát parlamentként büszkék lehetünk magunkra ezért, de azt is elmondom kollégák, hogy az igazi munka most kezdődik, továbbra is azon kell lennünk, hogy a megállapodáson keresztül sikerüljön az ott élők helyzetét javítani. A munkánk most kezdődik. Dankeschön. Köszönöm szépen, most pedig Karls Bro kollega kapja meg a szót a Renew nevében. Elnök asszony, tisztelt biztos, tisztelt eh, képviselők. Az EU a szabad kereskedelem mellett áll mindig, holnap történelmet írhatunk. Ez a legambiciózusabb megállapodás, amiről az EU valaha is tárgyalt egy felülő országgal. Gazdasági mindenki számára előnyös helyzet alakulhat ki. Vietnám már most is nagyon fontos kereskedelmi partnerünk. Ez folytatódni fog a megállapodás nélkül is, vagy azzal is, de a megállapodás által sokkal fenntarthatóbb, előreláthatóbb lesz ez a fajta kereskedelem. A tárgyalások során Vietnám javította a munkavállalók jogait, a nyolc illó egyezményből hatot már aláírtak, a gyermekek eh, munka, a gyermekmunkát csökkentették nagy mértékben, Igen, szeretnénk azt, hogyha nagyobb lenne az előrelépés az emberi a demokrácia tekintetében, de fel kell tenni a kérdést, hogy eh, szeretnénk -e lehetőséget kapni arra, hogy a demokratikus jogokat elősegítsük. Lehetséges-e ez a megállapodás nélkül? Nem szabad, hogy csalódás érje a reformok törökvéket ott. Ki kell használni ezt arra, hogy a demokráciát elősegíthessük. Az elmúlt hetekben a parlament felügyete mellett kis pozitív jelzések már érkeztek ezért szavazzuk meg ezt a megállapodást, és használjuk ki a fennmaradó időt arra, hogy a demokráciát, az embereket segítsük elő együtt Vietnámban. id Köszönöm, Lancsini kolléga, másfél percben. Köszönöm. Köszönöm, elnök asszony. Mielőtt kereskedelmi értékelést végeznénk, ne felejtjük el, hogy Vietnám egy elnyomó állam, a kommunista párt kezében tartja a hatalmat, és nincsenek független médiák a véleménykülönbséget nem tolerálják. Hogyha valaki kritizálja a kormányt, akkor elítélik több éves börtönbüntetésre. A vallást is ellenőrzés alatt tartja az állam pontos határidőket nem vállalnak a vállalások mellett a vietnámi felek, túl általánosak a vállalásaik, és hogyha ezeket elfogadjuk, akkor az a navításunkat bizonyítja. A tagállamokra kötelező szabályokat írunk elő Vietnámban, a szén alapján állítják elő az energiát, és az energia mixben 40%-os aránya szerepel a szén, sőt körülbelül 100 újabb szénerőművet építenek 2030-ig. Valós pénzügyi vállalást nem tesznek az ipari szennyezett vizeknek a tisztítására. Ez fenyegeti a tengert, a vietnámi rizset is, pedig a vietnámi rizset 80 millió tonna mértékben beengednénk az Európai Unióba, és ennek az a kockázata, hogy akár szomszédos országokbeli kambocsai rizs is bejut az európai piacra. A bizottságnak oda kell figyelni olyan szektorokra, mint például a rizs, és kétséges, a szellemi tulajdonjog védelme is. Vietnámban ez egy vegyes szabály, szabályoz, ami abszolút nem hatékony, és ez kárt okozhat a vállalkozásainknak. Az a kötelezettségünk, hogy ezeket a szempontokat ne felejtsük el, amikor szavazunk. Fontos, hogy ne adjuk fel azokat az értékeinket, amelyeket mindig hangsúlyozunk, és amelyeket védenünk kell, és nem csak gazdasági hasznot kell, hogy ezekben lássunk. Köszönöm szépen a zöldek nevében Brickmon kollega, két perc, 30 másodperc. Miután nem szavaztunk meg tegnap egy megállapodást, ez a első olyan téma, amiben a bizottság ugye hangsúlyozza az értékeket, az elveket, az emberi jogokat. Viszont Lima asszony a világban az emberi jogok helyzetéről fogunk majd szavazni nem sokára. Most pedig a vietnámi szabadkereskedelmi megállapodásról és a beruházási megállapodásról tárgyalunk. A Vietnám ratifikálta az ILO egyezmények nagy részét, de valójában a véleménynyilvánítás a szabad gyülekezés joga, az nem, ezt nem tartják tiszteletben. Ezért a kérdésünk az, ugye a vietnámi hatásokhoz, hatóságokhoz intéztünk egy kérdést, ratifikációs folyamatra készült, kérdeztünk rá közösen, és Lange úr, igen, gyakorlatilag ezeket a kérdéseket nem fogadják be. Tudjuk, hogy a reformokra nem került sor, például a büntetőjog területén. Európai Parlamentként el akarjuk ezt fogadni, csak a gazdasági érdekek miatt, Hogan úr, Burzsa úr, de milyen gazdasági érdekekről van itt szó? Az Európai Bizottság gazdasági értékelése azt mutatja, hogy még súlyosabb lesz a kereskedelmi egyensúly, fa, textil, rizs területén, például a megállapodás következményében. Sőt, a vietnámi hatóságok megindokolják, hogy miért tartják fogva a újságírókat, méghozzá azt mondják, hogy a sajtószabadság határai túlépték. A Green Deal kérdés is nagyon kétséges. Egy olyan országot akarunk támogatni, amely illegális halászati és fafeldolgozási tevékenységeket végez. A, mi csak azért, hogy a szabadkereskedelmet védjük, hogy a saját beruházásainkat védjük. Ennek fontos következményei lehetnek, mert ha úgy lépünk föl, mintha semmi nem történne ez több száz civil szervezet, állampolgár, szakszervezet kérése fordul hozzánk, de úgy látszik, hogy nem hallottuk meg az ő szavukat az elmúlt hetekben, elmúlt hónapokban, az elmúlt években egyszerűen csak romlott a helyzet, az emberi jogi helyzet Vietnámban. Tisztelt liberális és szocialista kollégák, reménykedem abban, hogy a néhány hét múlva következő újabb tárgyalási fordulón a Green Deal és a alapjogok kérdése is fölmerül. Köszönöm szépen az ECR nevében Zahradi kolléga másfél percben parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt biztos úr. Nyolc év tárgyalásai után majdnem elértük a célt, éppen ezért engedje meg, hogy szóljak néhány szót. Korábbi jelentéstevője voltam ennek a témának a legutóbbi év őszéig, és úgy érzem, hogy nagyon jó tárgyalások zajlottak a megállapodás kapcsán a bizottság részéről, ők tartották azt a mandátumot, amelyet a, a tanácstól kaptak. Nagyon fontos, hogy az Európai Unió megfelelő jelzést küldjön, támogatja a szabad kereskedelmet, egy olyan időben, amikor növekszik a protekcionizmus, illetve az USA eh, kivonult bizonyos megállapodásokból. Létrejött egy vákum, és ezt a vákumot most tudjuk eh, megtölteni. Jelenleg nem létezik eh, további megállapodás ebből a régióval. Több mint 90 millió lakosa van Vietnámnak. Az Azán eh, jelenlegi soros elnöke, és politikai és gazdasági érdekünk az, hogy szülesse megállapodás Vietnámmal. Hogyha nem születik megállapodás, akkor veszteseké válunk. Köszönöm a GOA képviseletében, Morál kolléga másfél percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Felmerül ugye a kérdés, hogy el kell -e mélyíteni a partnerséget Vietnámmal. Igen, ebben mindannyian egyetértünk. Felmerül a kérdés, hogy ez szabadkereskedelmi megállapodás keretben kell, hogy történjen, -e? nem. Ön azt gondolják, hogy a szabadkereskedelmi megállapodás megszünteti az összes problémát. Ez nem igaz. Én nem értek egyet a bizottság optimizmusával, aki azt mondja, hogy itt csak nyertes lesz mindenki. Úgy érzem, hogy a kereskedelmi eh, mérleg hiánya 30 millió, a bizottsági tanulmány azt mondja, hogy 10 év múlva 40 milliárd lesz mindez. Az európai munkavállalák fogják ezt megfizetni, például a legérzékenyebb ágazatokban, mint a textilgyártás hogyha megszületik a megállapodás, akkor delokalizációra számíthatunk. A vietnámi fél nyerni fog, hiszen elfogadta a standardokat, de nézzük meg Dél-Koreát. Itt ígéreteket tettünk, és ezeket nem sikerült beválítani. Tehát önök vagy nagyon naívak, vagy teljesen álszentek, álszentek az jogi kérdése kapcsán. Nem mondhatjuk azt, hogy a vietnámi kormány teljesítette elvárásunkat. Az ellenkezője igaz, ami a sajtószabadságot illeti a világ 180 országok közül az alsó 120-ban szerepel. Kettős nyelvet használunk, a Green New Deal-t megszavazzuk, és e, e, amúgy pedig e, ugyanúgy teszünk, mint ha minden rendben volna, a szabadkereskedelmi megállapodást támogatunk, ami nem támogatja a e, fenntartható fejlődés, az Európai mindig a kereskedelmet részesíti előnyben az alapértékek mellett, illetve helyett. Köszönöm. Köszönöm szépen, így lezártam a frakció képviseletében felszólaló körét, és mindenkit szeretnék felkérni arra, hogy a felszólási időt tartsa be. A következő felszólaló, Begin képviselő, három perce van. Köszönöm, elnök asszony. Kedves kollégák, tisztelt biztos úr! Három évvel ezelőtt az én állásfoglalásomról szavaztunk az Európai Unió stratégiájáról. A parlament akkor nagyon határozottan azt kérte, hogy magas növekedési arányt mutató országokkal kössünk megállapodást. És ezt meghallották, hiszen Vietnám az új ázsiai tigris, 7% az éves GDP növekedés. Az ország egyre prosperálóbb, növekszik, és egyre nagyobb az igény a nagy hozzáadott értékű termékekre, pont olyan termékekre, amiket itt gyártunk Európában. Majdnem minden területen nullára levisszük a vámot, például bor, sajt esetén is. Ezek a termékekre ma sokszor 50% az adó, sőt az autóknál 80%. A megállapodás 169 eredetvédelmi terméket véd, és ezekből 38, vagyis 25 százalék olasz. Olaszország számára biztos, hogy növekedni fog a kereskedelem. A tavaly 12%-kal növekedett a kereskedelem, az import is és az export is, és így 3,7 milliárd lett a teljes forgalom. Az Ázsián országok közül a legfontosabb partnerünké vált, és a számok növekedni fognak a megállapodásnak köszönhetően. Nagyon nagy az igény az olasz termékekre, 300 milliónál több a divatárunkra, 650 milliónál több a divatárunkra, és fél milliárd a gépekre vonatkozóan. Kétségtelen, hogy a kereskedelmi megállapodás előnyös, és érdemes megszavaznunk, de van egy probléma. Az emberi jogok helyzete Vietnámban nem lép előre, nem javul, és eh, néhány eh, reform még mindig csak elfogadás alatt van Személy szerint biztos vagyok abban, mint ahogy más kollégák is, hogy a megállapodás hozzájárul a prosperitáshoz, hozzá fog járulni ahhoz, hogy a helyzet javuljon, és ezért a holnapi szavazáson igennel fogunk szavazni. De kollégák, azt kérem, hogy halasszuk el a szavazást és hagyjunk időt a vietnámi barátok számára, hogy a demokratikus reformokat, amelyeket mi kértünk, teljesíthessék, és bizonyítsák a jó szándékukat. Továbbá azt is szeretném, hogy a Vietnám a politikai fogvatartottakat engedje szabadon. A dolgozók szabadságjogait tiszteletben kell, hogy tartsa. Vietnám baráti ország. Kétségtelen, hogy előbb-utóbb hatályos lesz ez a megállapodás, de pontosan a barátoktól kell többet kérni. Köszönöm. Köszönöm. Most pedig Hansen képviselő másfél percben a hozzászóló. Köszönöm, elnök asszony. Az amerikai kormány megerősíti, hogy a legerősebb szabálya fogja irányítani a kereskedelmet a 21. században. Holnap az a történelmi esélyünk adatik meg, hogy ennek az ellenkezőjét bizonyítsuk. Mutassuk meg a világnak, hogy mi egy olyan igazságos kereskedelmet akarunk, amely egyértelmű szabályokon alapul és független a partnerország méretétől. Igen, Vietnám egy fejlődésben lévő ország, és természetesen a gazdasági, környezetvédelmi és főképpen szociális modernizáció még messze nem zárult le ennek a megállapodásnak a ratifikálása nem azt jelenti, hogy befejeznénk a párbeszédet, és azt sem jelenti, hogy szemet hunyunk az emberi jogi jogsértések felett Vietnámban, és főleg nem adunk bianco cseket a vietnámi kormánynak. Szaszóli elnökünk a külügyminiszterrel, Huitán Sonnal ma fog itt az Európai Parlamentben találkozni. 45 évvel a vietnámi háború vége után és 30 évvel a diplomáciai kapcsolatok megnyitása után, hölgyeim és uraim, az a megállapodás, ami az asztalon fekszik most, lehetővé fogja azt tenni, hogy fokozzuk a párbeszédet a vietnámi partnereinkkel, és valódi hiteles platformokat és mozgásteret ad majd nekünk. A közös bizottság amelyet ez a parlament kért és megkapott, lehetővé teszi, hogy nyomást gyakoroljunk, és előmozdítsuk a társadalmi gazdasági változást Vietnámban. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm szépen. Most pedig Tolja képviselő egy percben. Eh, Kétségtelen előnyökkel járhat ez a megállapodás akár az európai gazdaság, akár az olasz gazdaság számára. Az olasz export bizonyosan nagy minőségi ugrást jelent az ország számára is fejlődés a szempontjából, és ezek fontos tényezők, ugyanakkor nem hunyhatunk szemet a rendkívül kritikus helyzet előtt, amely továbbra is fennáll az országban az emberi jogok szempontjából általában, aztán a szakszervezeti jogokkal kapcsolatosan, a politikai jogokkal kapcsolatosan, a politikai foglyokkal kapcsolatosan, és nagyon meglep, hogy nem figyel oda az Európai Bizottság ezen kérdésekre. Biztos úr, lehetséges, hogy odafigyeljen mindezen kérdésekre, illetve ahhoz, arra, hogy arra, amit mondok. Nos, Fontos az, hogy a fejlesztési együttműködés következetes legyen, a kényszermunka, a gyermekmunka nagyon jelentős kérdések, és a nők munkafeltételei. Ez nem Vietnám bűne, hanem az általános értéklencé, amely ezen országokat arra kényszeríti, hogy minimális költségen termeljenek, szállítsanak be. Erre gondolnunk kell. Biztos, hogy voltak előrelépések, ezt büszkén mondom azok nevében, akik a frakcióm nevében tárgyaltak, nagyon sok mindent elértek ők. De talán még többet kell kérnünk, tehát monitoroznunk kellene ezt a megállapodást, hiszen itt az Európai Bizottság hitelessége forró kockán, és a nemzetközi közösségi köszönöm. Köszönöm szépen. A következő hozzászóló Hán képviselő egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Legyünk világosak, Vietnám kommunista ország, nem demokrácia, és kereskedő megállapodás sem teszi hozzá egyik napról a másiknak. De viszont a gazdasági fejlődést segíti, és segíti az embereket a szegénységből kiemelkedni, több védelmet ad neki az új munkajogszabály, különösen a sérülékeny csoportokat segíti, a szakszervezetek szabadsága is nő, az átláthatóság és nemzetközi megfigyelés hatalmas potenciált jelent az emberi jogok fejlődéséhez. Már most is kereskedünk Vietnámmal, nem arról van szó, hogy akarunk vagy nem kereskedni, hanem arról, hogy javítjuk annak körülményeit. Üzenjünk, küldjünk tehát egy erős jelzést az egész ASEAN térségnek, a reformista erőknek, hogy az Európai Unióval való együttműködés segíti őket, és ne adjunk teret azoknak, akik nem akarnak a kereskedelem mellé emberi jogokat, egyéb értékeket kapcsolni, mint Kína. Segítsük tehát Vietnám fejlődését. Köszönöm. Köszönöm szépen. A következő hozzászóló Zsüven képviselő egy percben. Elnök asszony, tisztelt kollégák! Nem arról van szó, hogy egy szerződésre szavazunk, ami nem jó az Unió, Franciaország, illetve Vietnám számára évek óta felpanaszoljuk a környezeti problémákat ebben az országban. Évek óta felhívjuk a figyelmet azon veszélyekre, hogy stratégiai függőség van az ellátási forrásoktól, amelyek több ezer kilométerre vannak, és amelyek esetében semmi felett nincs ellenőrzésünk. Aztán az szuverén országok belügyeibe is beavatkozunk, ezt is felpanaszoljuk a szabadkereskedelmi megállapodásokat illetően. Ezért nem írjuk alá ezt a megállapodást, mert úgy véljük, hogy a 21. században új fejezetet kell kezdeni a szabadkereskedelemben és a globalizációban. A 21. század a relokalizáció százada lesz, az ipari autonómiájé, a nemzetek részéről, akik tudatában vannak függetlenségüknek, és ezért azt gondoljuk, hogy a 21. század a gazdasági patriotizmus százada lesz, és azt tudhatjuk, hogy Vietnám az EU-hoz hasonlóan dolgozom függetlenségén és stratégiai szabadságán. Elnök, köszönöm. Kavadzini kolléga következik másfél percben. Köszönöm, elnök asszony. Ez a parlament novemberben úgy döntött, hogy a Párizsi megállapodás, a kereskedelmi hogy minden fejezetében meg kell jelenjen. Decemberben pedig úgy döntött a ház, hogy minden kereskedelmi megállapodásunkban kötelező környezetvédelmi elemekkel legyenek, és az emberi jogok illavasa akarunk lenni. Mégis a ház többsége igennel akar szavazni Vietnámmal kötendő megállapodásokra. Olyan helyzetben, ahol romlik az emberi jog helyzete ebben az országban, és a politikai foglyok száma nő 2016 óta. Olyan helyzetben, amikor a polgári és politikai jogokat szisztematikusan eltiporják, olyan helyzetben, amikor az előttünk lévő megalapodás továbbra sem tartalmaz kötelező társadalmi és környezetvédelmi sztenderdeket. És a szociáldemokraták azt mondták mindig, ez egy vörös vonal kell legyen. Úgy látom, többség van ebben a házban, amely fenntarthatóbb és környezetvédőbb kereskedelmet akar, és ez jó. Ám, kollégák, bolondot csinálunk magunkból, hogyha a legjobb alkalom megnyíltával engedünk, és nem egy olyan megállapodást kötünk, amely nem, támog, amely nem felel meg a Green Deal-nek. Mondjuk nemet erre a megállapodásra, hagyjuk a bizottságra, hogy újra tárgyalja, és tegyük a vietnám megállapodást zöld megállapodásra, és tudjuk erős üzenetet a vietnámi kormánynak, hogy javítania kell a pusztító emberjogi helyzetén, mielőtt mielőtt aláírjuk a megállapodást, és nem utána. Köszönöm. Kérem minden képviselőtársamat, hogyha meg kell beszélnek valamit, akkor ne ilyen hangosan tegyék, ahogy teszik. Köszönöm. Most pedig Aguilar képviselő kap meg a szót egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ma délelőtt eh, hallottuk, hogy eh, a Vietnámmal kötendő megállapodás számos szektornak előnyös lenne Európának. Ide tartozhat például a sajt és a húsipar. Ugyanakkor, ha az Európai Unió lemond az olyan ágazatok védelméről, mint például a rizsé, az egész ázsiai térségben, Vietnámban legolcsóbb a rizs, és ez káros lehet olyan országoknak, mint például Spanyolország vagy Olaszország ez egy már válságban lévő ágazatot sodorna még nehezebb helyzetbe. Nem azt jelenti mindez, hogy a határok megnyitása ne okozna visszafordíthatatlan károkat Európának. A védelmi záradék után 2019-ben Kambodzsával az Európai Unió ugyanazokat a hibákat követi el újra meg újra, és nem figyel arra, hogy az import milyen hatást fog kiváltani az európai piacon az olyan érzékeny termékek esetében, mint például a rizs a gazdaság mellett a környezetvédelmi érték miatt is fontos ezeknek a területeknek a védelme. Hatásvizsgálatokat kellene végezni az Európai Uniónak, és meg kellene tenni a szükséges lépéseket a saját gazdaságának hatékonyabb védelmére. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig Szincsis képviselő másfél percben következik. Köszönöm. Ezen megállapodás elutasítását elő, előtt el kell mondanunk, hogy a tárgyalások bemutatták, hogy itt a lobbiknak van nagy érdekük, és ezt érvényesítik. Az első dolog a befektetői jog, az SDS-szel kapcsolatos kérdéskör, ez az egységes vitarendezési mechanizmus, és itt nem hazai bírósághoz fordulhat a befektető, hanem egy nemzetközi bírósághoz. Itt Európában károsnak bizonyult ez a mechanizmus. Sok esetben volt például hidrogénnel kapcsolatos vitás ügyekben is káros döntés, például Dubrovnikban, a horvát bíróságokon az adott befektető veszített, és aztán a Nemzetközi Bíróságon pedig kár térítésre kötelezték Horvátországot. Ez az országok szuverenitását súlyosan károsítja hasonlóképpen akár Vietnámét is. Horvátországban itt ö, az emberek ö, jövedelme nagyon alacsony, ugyanakkor itt vannak ezek a hatalmas lobbik a másik oldalon. A bizottság pedig állandóan a zöld tervről beszél, Vietnámban pedig megtapasztaljuk az emberi jogok általános megsértését. Ö, illetve Vietnamban, hát ezt láthatjuk, hogy a környezetvédelem úgy látszik csak a fejlett országokban fontos. Köszönöm. Köszönöm szépen, Warburn képviselő következő egy percben. Hagen biztos úr, kedves kollégák, Vietnám most Szingapur után a legfontosabb kereskedelmi partnerünk Dél-Kelet-Ázsiában. Szinte az összes vámot megszüntetjük, és az európai vállalatok hozzáférést kapnak egy kb. 100 millió fogyasztóval rendelkező piachoz. Ez egy nagyon gyors növekedésben lévő piac, és a vásárlóerő is növekszik. Ez jó lehetőségeket jelent a svéd, svéd 600 vállalat szemére, akik Vietnámba exportálnak. Ugyanakkor nagyon nagy potenciált rejt azok szemére is, akik importálnak Vietnámból. Remélhetőleg még egyszerűbb lesz mindez a vállalatok számára, akik kereskedni óhajtanak ezzel a nagy piaccal. Az Európai Parlament részt vett a vietnami tárgyalásokon. Tavaly ősszel találkoztunk miniszterekkel, emberi jogi aktivistákkal, a kereskedelmi ágazat képviselőivel, humanitárius szervezetekkel, nemzetközi segélyszervezetekkel, és mindenki arra ösztönzött minket, hogy ratifikáljuk ezt a megállapodást. Itt azt várjuk, hogy az expert növekedni fog, és ez nagyon jó a svéd konkurenciának, az európai konkurenciának és az összes vállalkozónak, ezért én megszavazom ezt a szabadkereskedelmi megállapodást. Düxpan úr, egy percben. Kedves kollégák, klímavészhelyzet van. Meg fogjuk szavazni a Green Deal-t. Csak egy hónapunk van erre. És ezen felül mit követelünk eh, egy szabad kereskedelmi megállapodást, eh, egy újabb megállapodást? Szemben az ígéreteinkkel ez a Green Deal-lel szemben semmilyen kötelező érvényű fenntartató fejlődési záradékot nem tartalmaz. adjunk súlyt a saját szavainknak, hiszen ezek a mi saját ígéreteink. Kedves kollégák, Vietnám börtönbe zárja a környezetvédelmi aktivistákat és szakszervezeti tagokat. Levelet is kaptunk arról, amelyben azt kérik, hogy ne írjuk alá ezt a megállapodást. A saját szavainknak kell súlyt adnunk. Kedves kollégák, van valami még a kereskedelmen túl is, ez pedig a, az elveink, holnap pedig esélyt kapunk arra, hogy ezt be is bizonyítsuk. Köszönöm. A következő hozzászólónk Vedren képviselő egy percben. Köszönöm, elnök asszony, biztos úr, tisztelt kollégák. Vietnám második gazdasági partnerünk a dél-kelet-ázsiai térségben, és az EU számos előnyt élvezhet ezen kereskedelmi megállapodásból. Ez lehetővé teszi hogy 160 földrajzi eredet megjelölést, és védjünk ebből 16 francia. Ezen kívül jobban hozzáférünk a közbeszerzési piachoz, ezt elértük a tárgyalások során, ugyanakkor az emberi jogi helyzet továbbra is aggasztó. Számos politikai fogoly, újságíró továbbra is börtönben van, noha többször is az EU szabadon bocsátásokra szólította fel az országot. Voltak előrelépések a WTO megállapodások ratifikálásával, ugyanakkor a fenntartható fejlődés fejezetet illetően eh, nagyon ambiciózusnak kell lennünk. Fontos az emberi jogok tiszteletben tartása. A megállapodás ratifikálása azonban nem öncél. A siker mindenképpen attól függ, hogy hogyan hajtják ezt végre a nemzetközi kontextusban, amelyet kereskedelmi háborúk is jellemeznek. Elnök, köszönöm. Hajder kolléga következik egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ezt a megállapodást támogatom, elméletleg, elvileg a szabadkereskedelem barátja vagyok, ez mindig hasznot hoz mind a két oldalnak, és növekedési motor is lehet. Ez igaz, különös Európa és Kelet-Ázsia vonatkozásában igaz. Vietnám minden mellett egy rendkívül dinamikus ország, egy dinamikus régióban, a gazdasági növekedés Vietnámban a 90-es évek óta folyamatosan 5% fölött van, és az infrastruktúra is, valamint a jogbiztonság javult az elmúlt években. Emellett Vietnám pedig Európa számára fontos export cél is. Bármilyen pozitívan is cseng ez, azért a negatív oldalt is meg kell említenünk. A kritikus újságírók, a vallási kisebbségek tagjai, a politika jelenfelé a szocialista rezsimnek elnyomás áldozatai, vagy börtönbe kerülnek tiszteletlen körülmények között. A szabadkereskedelmi megállapítás hozzá kerüljön ahhoz, hogy javítson az emberi jog helyzetén Vietnámban. Köszönöm szépen, Zsadó képviselő másfél van a következő hozzászóló. Merci. Köszönöm, elnök asszony. Kedves kollégák! Mit hallottunk a választási kampány során az európaiaktól Európa szerte? Fejezzük be a szabadkereskedelmi megállapodásokat, mert ezek a multinacionális cégek kezébe adják a hatalmat az államok helyett, és nem lehet így megvédeni az egészségi és szociális jogokat. A klímaváltozásban az erdőírtások miatt pont ezek a cégek vesznek leginkább részt. Aztán ott van még az illegális halászat is ezek a szabadkereskedelmi megállapodások szembe mennek a demokráciával és az egyéni szabadságokkal. És itt van az első szabadkereskedelmi megállapodás, és mindenki, a szociáldemokraták, a liberálisok, a konzervatívok, mindenki meg fogja szavazni ezt a szabadkereskedelmi megállapodást, ami szembe megy mindazokkal a nyilatkozatokkal és vállalásokkal, amelyeket az Európai Bizottság tett a Green Dealről, Európa értékéről és a, szabályozott globalizációról. Mint hogyha véletlen lenne, hogy a Brexit vitát követi ez a mostani vita. A Brexit szavazás is azért jött létre, mert magukra hagytuk a munkásosztályokat, mert ezek az osztályok szörnyű körülmények között szociális jogok nélkül tengődnek a világ másik felén is. Kollégák, gondolkozzunk már vegyük már figyelembe a saját választóinkat, ők elutasítják ezeket a szabadkereskedelmi megállapodásokat, ezek egyáltalán nem férnek össze Európa értékeivel. Köszönöm. Köszönöm. Jurisica képviselő a következő egy percben. Bár Vietnám nem demokratikus ország, mégis támogatom a megállapodást a következő okoknál fogva. 2009-ben Vietnám a 32. legnagyobb importőr volt, 2008-ban már a tizedik, és már az EU-ból, és ezek nagyon komoly gazdasági változások. Ha a megállapodás révén szabályos keretek közé kerül ez a kereskedelem, tovább bővülhet, és ez a demokrácia helyzetét is javíthatja Vietnámban, és az Európai Unió értékek felé tereli az országot, valamint lehetőséget biztosít arra is, hogy szankciókat vezessünk be, amennyiben sérülnek ezek a jogok, vagy nem javulnak. Szerintem tíz év múlva Vietnám sokkal közelebb lesz majd az a gazdasági piaci viszonyokhoz, mint most, az emberi polgári jogok és környezetvédelem jobb védelmet kap majd. Köszönöm szépen. Radacsovszki képviselő egy percben a következő. Tisztelt barátaim! Ezt a megállapodást támogatni fogom. 2020. február 5-én részt vettem egy Bangladessel foglalkozó konferencián Brüsszelben, és ott szó volt a Bangladesből érkező textil exportról, és az egyik képviselő, bangladesi képviselő azt mondta, hogy ezen megállapodás révén Banglades 13 milliárdot veszítene. Az EU a legnagyobb importőre a bangladesi ruházati cikkeknek, Vietnám a legnagyobb konkurens a Bangladesnek, és ez Banglades szemmel azt jelenteni, hogy az ország egy hatalmas nagy piaci részesedést veszít majd. Remélem, hogy nincs itt nagy textil lobbista befolyás, hiszen tudjuk, hogy milyen körülmények között dolgoznak a gyermekek a textilgyárakban. És még egy dolog, eml- még emlékszem a vietnami háborúra, Milaj falura és másokra, akik szenvedtek, tartozunk tehát valamivel Vietnámnak, ezt a megállapodást alá kell írnunk. Ha nem így teszünk, akkor újra bombákat vetnénk a vietnámi népre. Következőként Zimon kolléga kap egy percben. Madam President, Elnök asszony, ez a kereskedelmi megállapodás az EU és Vietnám között bizonyíték arra, hogy európai szabványokat hozhatunk létre más országokban a kereskedelmi megállapodásokkal. Ez betiltja a kényszermunkát, fejleszti a, a szakszervezetek helyzetét, és a párizsi megállapodást is megvalósítja. Micsoda siker ez! A baloldali és zöld kollégák általában ellenzik a kereskedelmi megállapodásokat. Ezt a populistákkal is, populistáknál is láthatjuk. Hogyan akar az Európai Unió európai sztenderdeket megvalósítani az egész világon? Itt akarunk szónokolni a házban, demonstrációkat akarunk szervezni, leveleket küldünk. Az egyetlen mód arra, hogy globálisan kifejtsük a hatásunkat, az a kereskedelmi megállapodások rendszere. Azok, akik ellene szavaznak, azoknak meg kell majd magyarázniuk, hogy hogyan tudják valójában elérni a közös céljainkat, egy olyan napirendet követve, amely elszigeteli és megfosztja a hatalmától az Európai Uniót kereskedelmi partnerként. Köszönöm, Dante, Danti kolléga következik egy percben. Köszönöm, elnök asszony, biztos úr. Az adatok azt mutatják, hogy 2018-ban a kereskedelmi kapcsolatok az EU és Vietnám között körülbelül 40 millió euróra rúgtak. Ez azt jelenti, hogy már most Vietnám fontos kereskedelmi partnerünk, és minden áldott nap polgáraink használnak Made in Vietnam termékeket. Ez a megállapodás javíthatja a kereskedelmi kap- és politikai kapcsolatokat egy stratégiai partnerrel egy rendkívül jelentős térségben, mint a dél-kelet-ázsiai térség. Így világos és mindenki által osztott szabályokat vezetünk be. Vietnám ezen években jelentős reformokat vezetett be, különösen a munkajoggal kapcsolatosan az előrelépéseket az ILO is elismerte. Ez csupán persze kiinduló pont, és akár ezt illetően, akár pedig az emberi jogokat illetően, valamint a véleménynyilvánítás szabadságát illetően konkrét tényeket és cselekvést várunk az vietnámi hatóságok részéről. A kereskedelmi megállapodás ezen értelemben fontos ösztönző az EU számára, hogy Vietnámot az ünnepélyesen vált kötelezettségek betartatására szólítsuk fel. Következő hozzászólom, köszönöm. Harán Zoba képviselő egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony, biztos úr. Ez az első fő kereskedelmi megállapodás az új parlament részéről ratifikált, és több pozitív üzenetet is tartalmaz. Először is, az egyre protekcionistább világban bemutatja, hogy az EU továbbra is szabály alapú szabadkereskedelem híve. Másodszorban az egész térséghez közelebb visz, egy általános ASEAN megállapodás felé visz tovább bennünket. Harmadsorban az vállalatok és állampolgárok látják, hogy a vállalatok növekedéséhez, munkahelyteremtéséhez járulunk hozzá, és végső soron azt is mutatja, hogy a kereskedelem pozitív hatása lehet más területekre is, a tárgyalások már eleve hozzájárultak az, hogy Vietnám munkajogi intézkedéseket vezessen be, és konstruktív módon az emberi jogoktól a környezetvédelemig terjedő módosításokhoz járulhatunk hozzá. Persze, mint minden megállapodásnál, itt is a végrehajtáson múlik majd minden, a parlamentre számíthatnak ennek ellenőrzésében. Köszönöm szépen, Kampomenuzi Menuzzi képviselő a következő. Köszönöm, Ának asszony! A helyes szavakat kell használnunk, hogyha kommentáljuk, amit az Európai Bizottság mond, hazugság. Nem, ez nem fog uh, vietnámi váltok uh, fejlesztéséhez hozzájárulni, csak a delokalizációt ösztönzi az EU vállalatok részéről és a nagy multik részéről egy olyan ország felé, mint Vietnám. Ez újabb csapást jelent az olasz rizs ágazatra és általában az európai rizs ágazatra. Szégyen, a másik szó, Sokan elmondták, hogy az emberi jogokat nem tartják tiszteletben Vietnámban, és a szociális standardek nagyon alacsony szintűek. Ez egy további kereskedelmi megállapodás, amely egy lefelé mutató bérversenyt ösztönöz, és ezt a munkavállalók nagyon is jól tudják. Álszentség a következő szó, mert a Green New Deal, amit önök a vállalatainkra akarnak kényszeríteni, ez nagyon sokba fog kerülni, és persze Vietnámra ezt nem tudjuk rá kényszeríteni. És Európa, Vietnamban ezek a sztenderdek nem érvényesek, esetleg Nagy-Britanniától kérjük ezen sztenderdek betartatását. Ez a kereskedelmi politika kudarcát jelenti, hogy ilyenfajta megelapodásokat írunk alá nagyon messze lévő országokkal, ahol nincs semmiféle társadalmi és környezetvédelmi védelem. Elnök, köszönöm, ha utal egy percben. Elnök asszony, biztos úr. A megalapodások az EU és Vietnám között kétségkívül fontos a geopolitikai szempontból, és Vietnám komoly előrelépéseket tett a munkajogi szabályainak megreformálásában. Ugyanakkor a BTK-t nem változtatta meg, és az elnyomás még súlyosabbá vált, még az elmúlt a megalapodás tárgyalásának utolsó szakaszában is. A parlament, a hozzájárul holnap ehhez, súlyos terhet vállal a felelősséget, hogy vajon a fenntartó fejlődés, emberjogok és a független civil társadalom fejlődése témájában vajon hozzájárulunk-e a fejlődéshez. Azt várjuk a bizottságtól és a Vietnam tárgyaló hogy egy független monitoring mechanizmust indítson, állítson fel az emberjogi kérdések tergyalásában és a panasz rendezése. Ezért a zöld frakció még nem tudja támogatni a megállapodásokat. Thank you. Das Wort geht an den Kollegen Bielan. Für Bielan egy percben kap szót. Köszönöm. Mind a szabadkereskedelmi, mind pedig a beruházásvédelmi megállapodás valóban a legambiciózusabb ilyen megállapodás, amelyet fejlődő országgal valaha kötöttünk. Ezeknek a megállapodásoknak a tárgyalásai során a bizottságnak két célja volt. Az uniós vállalkozások számára a vietnámi piachoz való legjobb hozzáférés biztosítása, illetve egy referenciapont létrehozása Szingapur után a további megállapodások számára. Mind a két célt sikerült teljes mértékben elérni. Ezek a megállapodások túlmutatnak a WTO standardeken számos önterületen, mint a közbeszerzés szolgáltatások, illetve a szellemi tulajdonjog, ideértve a földrajzi járójelzőket is. Mindezeken a területeken Vietnám új kötelezettségeket is vállalt, amelyek túlmutatnak azon, amelyek más megállapodásokban szerepeltek, például a CPTP megállapodás. Az összes vám korlátozás esetében elmondható, hogy ez kiegyensúlyozott és pozitív hatása lesz az EU-ra, illetve Vietnámra is,

Köszönöm. Most Rodriguez Pinheiro képviselő egy percben. Köszönöm, elnök asszony. Eh, Hogan úr, az Európai Unió és Vietnám közötti megállapodás stratégiai fontosságú. Ez eh, ösztönözheti kereskedelmi kapcsolatainkat az ASEAN régióval, és eh, Vietnám részéről a fenntartható fejlődés és a multilateralizmus irányába történő elketőlőződést jelent. Egy jelentős vámcsökkentést, e, megerősített együttműködést sikerült letárgyalni, illetve egy kötelező fenntartató fejlődési fejezet is szerepel benne, amely a WTO szabályokhoz is közelebb hozza Vietnámot. Hála az én frakcióm és más frakciók nyomásának sikerült intézkedéseket és ígéreteket kicsikarni a munkavállalói jogok, illetve az emberi jogok területén különösen a munkahelyen. Most pedig meg kell védenünk a Vietnámmal közösen elért eredményeket. Továbbra is aggasztó ugyanakkor az emberi jogi helyzet és az alapvető szabadságok sérelme. Ezért szeretnénk a vállalások betartását ellenőrizni, és megkérnénk a biztos urat is arra, hogy gondoskodjon arról, hogy ez a megállapodás ne ártson az európai termelőknek, különösen a rizs termelőknek. De fontos, hogy előre haladjunk és megkössük ezt a megállapodást. Köszönöm, Karaszkin kolléga, egy percben kap szót. Elnök asszony, biztos úr, tisztelt kollégák! Csatlakozom Bartoló kollégámhoz, aki a Halászati Szakbizottság jelentéstevője volt, hogy mennyire fontos az illegális halászat elleni küzdelem. Ez a fenntartható kezelését is jelenti a halállománynak, és azt is, hogy a tisztességtelen versenyt kiiktatjuk azon halászokkal, akik nincsenek azon követelmények hatály alatt, mint mi Európában. Vietnámban létezik az illegális halászat, ugyanakkor erőfeszítéseket tett az ország a tárgyalások keretében, amelyek most a szabadkereskedelmi megállapodáshoz vezettek. A megállapodásban kifejezetten szerepel, hogy a szerződő felek aktívan küzdeni fognak az illegális halászat ellen. Vajon elégséges-e ez? Természetesen nem, távolról sem. Ugyanakkor itt garanciákra van szükség, mint a VEM tarifák kiiktatása a haltermékek esetében, ez annak a módosítónak a tartalma, amit a Rinyú benyújtott, és arra kérem önöket, hogy ezt a módosítót támogassák. Elnök, köszönöm. Krá kolléga következik egy percben. Elnök asszony, hölgyeim és uraim, a kereskedelem alapvetően mindkét fél számára előnyös én hálandó jelentéstevőként Bangladesnek és más országoknak tudom, hogy a fejlődő országok Vietnámra tekintenek, hiszen egy küszöbország szeges részben kap lehetőséget arra, hogy egy saját szabadkereskedelmi megállapodás révén kapcsolódjék az európai gazdasághoz és fejlődjék. És pontosan emiatt fontos ez a megállapodás, mert sok küszöbb állam számára esélyt és utat kínál, amit engednünk kellene nekik. Ezért kérem, hogy támogassák ezt a szabadkereskedelmi megállapodást, amely kiegyensúlyozott, a különféle nézőpontokat tükrözi ezen házban a más országokkal folytatandó kereskedelem kapcsán, és egy európai ajánlatot tesz egy küszöbországnak a további fejlődésre, hogy a saját hazájukban jólétet tudjanak kialakítani, és ezen embereknek ne kelljen más országokban máshol keresni szerencséjüket. Ez tehát egy jó, kiegyensúlyozott megállapodás, amely kedvező fényt vett Európára és a kereskedelemre. Kérem, támogassák azt. Köszönöm. Köszönöm szépen, most pedig Gregorova képviselő egy percben következik. Köszönöm szépen. A kereskedelem általában jól terem mind a két oldalon. Európa pártiként hogyan lehetnék ellene a e megállapodásnak, teszem fel a kérdést. Hát azért, mert egy, ezáltal egy autoriter rezsimnek adunk uh, biankó csekket, anélkül, hogy betartatható elemeket tartalmazna a szerződés, és azt jelenti, hogy az Európai Unió támogat egy országot, amely egy párti rezsimmel elnyomja a saját népét, nincsenek emberi garanciák, és a demokratikus reformok sem láthatók. A tárgyalások 8 éve során a helyzet romlott Vietnámban e tekintetben, nem csak az emberi jogok tekintetében. Ezért volna hátrányos a Vietnámnak sokkal több nyernie volna ezzel, mint az Európai Uniónak, ezért fontos, hogy megfelelő garanciák kapjanak politikai elveink és vállalataink. Akarunk egy olyan Európát, amelyre hatás, amelyet befolyásolnak autoriter rezsimek, anélkül, hogy vitanák a saját tevékenységüket? Köszönöm, elfogad egy kék kártyát? Simon képviselőtől? Igen? kollega, nem értem az érvelését. Azt gondolja, hogy a megállapodással, vagy a megállapodás nélkül tudunk nagyobb nyomást gyakorolni az autoriter rezsimre. Ez a kérdés, ami itt előttünk van.